Good uh, morning, uh, everybody. Jó reggelt mindenkinek. Üdvözlöm Önöket az utolsó nyári szünet előtti ülésünkön. Hát, ez egy szavazó ülés lesz. Három dokumentumban kell szavaznunk, három témában. Megkértek arra, hogy változtassak a sorrenden, úgyhogy Először a tárgyalások eredményéről szavazunk a nemzeti hatóságok között, akik a e, CPC-ért felelősek. A raportőre a jelentésnek Szelanova asszony. Szelanova asszony szeretne hozzászólni az ügyben? Nem, rendben van, akkor ez egy egységes, egyszeri szavazás. Elektronikus szavazással szavazunk a jelentésről magáról. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Szavazott mindenki? Nem. Akkor még nem zárom le. Akkor úgy tűnik, hogy még egy valaki nem szavazott, most igen, akkor lezárom a szavazást. És elfogadtuk nagy többséggel, gratulálok! Oké, okay, so... Rendben van, akkor... Akkor a következő szavazólistánk, ez egy nagyon hosszú, a termésnövelő termékekről szól, amelynek a jelentéstevője Gálpelc Ildikó. Gálpelc Ildikó azt kérdezem, szeretne hozzászólni? Nem, a szavazás után rendben van. Akkor elkezdjük a szavazást. Első kompromisszum mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 86-87 és nv 1 egyben. ezek azonosak? Nem, javítja az elnök, de igen. Tehát ki támogatja? Ellene? Tartózkodás. Elutasítottuk. Agri 1-es. mellette? Ellene tartózkodás. Elutasítottuk. 18-as módosító mellett ellen tartózkodás. Elfogadtuk. 155 mellett. Bocsánat, 156. Javítja az elnök mellett. Ellen. Tartózkodás. Elutasítottuk. 157, 158 és NV 15 egyben azonosak mellette ellene. Tartózkodás. Elektronikus ellenőrzés. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Agri 23, 159, 160, NV 16 azonosak, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 161-es, 162-es, Agri 24, NV 17 azonosak, mellette, ellene, tartózkodás, elektronikus. Lezárom a szavazást, elutasítottuk. 16-os kompromisszum mellett ellen tartózkodás, elfogadtuk. 169-es módosító a 170-essel együtt, mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Százhetvenkettő, 173 azonosak mellette. Ellene. Tartózkodás. Elektronikus ellenőrzés 172-173-ra. Lezárom. Elfogadtuk. 174 mellett ellene tartózkodás. Elutasítottuk. 20-as mellett ellen tartózkodás. Elfogadtuk. 175-ös mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. 21-es mellett ellen tartózkodás. Azt hiszem elfogadtuk elektronikus ellenőrzés a 21-esre. Tehát a 21-es. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 177-es mellett ellen tartózkodás elektronikus a 177-esre. Lezárom. Elfogadtuk. 22, 178, 179, 180 azonosak, mellette, ellene, tartózkodás, azt hiszem elfogadtuk. 181, Agri 30, Envi 20-as azonosak mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 183-as mellett ellen tartózkodás elektronikus, megnyitom, 183-as. Lezárom. Elutasítottuk. négy mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. 182 szavazás, 211, 232, 135-össel együtt mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítottuk. 185 szavazás, 195-össel együtt mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítottuk. 17-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 24, 189, 190, 191, 192 azonos mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 18-as kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 19-es kompromisszum mellett ellen tartózkodás. Elfogadtuk. 20-as kompromisszum mellett blokkszavazás, a 24-26-os kompromisszummal együtt mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 201-es mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. 202-es blokkszavazás 230-as, 243-assal együtt, mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. 21-es kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 25-ös módosító mellett ellen tartózkodás Elektronikus a 25-ösre, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 204 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Agri 31 mellett nem, mivel a 204-eset elfogadtuk, okafogyottá vagy, tehát most a 27-es módosítóról szavazunk, ez egy kiegészítés mellette. Ellene. Nem, mondja az elnök. Tehát a 27-esről szavazunk. Erről szavaznunk kell. Mark? Nos, a helyzet az, hogy az Agri 31-es oka fogyott lenne, hogyha a 303-as és a 304-es is oka fogyott. A 303-ast pedig ö, elutasítottuk, tehát so we ah. have to ah. vote it. Ah, we don't this, have to vote it. Alors Yes. Donc il serait peut-être utile alors quand dans ce Nos. Tehát én értem, tehát vagy 203, vagy 204 elnök. Tehát akkor, akkor 200 nem, one has been uh, adopted. Yes. So this one falls. Yes. And then we move to 27. Ah, okay, so we now move to amend. Elnök. 27-es módosító. Elnök asszony, a 27-es a következőt mondja. Elfogadtuk a 23-assal együtt. Elnök válasza. Igazuk van, 210-es mellett. Ellen tartózkodás. Szerintem elutasítottuk. 210-es elektronikus. Lezárom. Elfogadtuk. 22-es kompromisszum mellett. Ellen tartózkodás, elfogadtuk. 23-as kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 24-es kompromisszum mellett nem, nem, igazuk van, nem kell. 25-ös kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 229 mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. Harmincas első rész mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Huszonhatos kompromisszumra nem kell szavaznunk, úgyhogy akkor 34-es módosító. Mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 35-ös mellett Okay. 247 in Nem, 247 mellettem, ellenem, tartózkodás Hát ellenőrizzük le. A 247-esről ellenőrző szavazást tartunk. That's what I was Because it is after. Ah. We close the vote. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. A 35-ös okafogyottá vált. Elézért kellett előbb a 247-esről szavaznunk. 27-es kompromisszum mellettem, ellene tartózkodás elfogadtuk. 251 mellettem, ellenem, tartózkodás elutasítva. 37-es mellette, ellenem, tartózkodás. Hát azt hiszem elfogadtuk, de azért ellenőrizzük le, tehát a 37-esről ellenőrző szavazást nyitok meg melyet le is zárok, elfogadtuk. 28-as kompromisszum mellettem, ellenem, tartózkodás elfogadtuk. 46-os kompromisszum tömbben, itt a 44 és 47, és mellettem, ellenem, tartózkodás elfogadtuk. 260-as mellettem, ellenem, tartózkodás elfogadtuk. 39-es, ez is itt a 40, 41, 42-vel együtt szavazunk mellettük, ellenük tartózkodott-e ez ügy, ezek ügyében valaki, elfogadtuk, 261, ez ugye a 39-es azonos mellettem, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 263 mellettem. Mellettem. Ellenem. Tartózkodás. Elfogadtuk. 29-es kompromisszum mellette. Ellenem. Tartózkodás. Elfogadtuk. 270 mellette. Ellenem. Tartózkodás. Elfogadtuk. 271 mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 272 mellette ellenem tartózkodás elfogadtuk. 273, itt a 44-essel közösen mellettük, ellenük tartózkodott-e valaki, elfogadtuk. 30-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. 46-os mellette, ellenem tartózkodás, elfogadtuk. 276 mellettem, ellene tartózkodás elutasítva. 31-es kompromisszum mellette tömbben szavazunk itt, ugye az 5-ös, 14-es kompromisszum, az MV38 ide tartozik, mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. Kettő mellette ellenem, tartózkodás elutasítva. Csak rendben van a 291-ről, megnyitom az ellenőrző szavazást. We close the vote. Lezárom a szavazást. You would have lost the bet, Mark. You would have lost. <laughs> But the outcome was okay. <laughs> So now we move to a uh, compromise. 32-es kompromisszum, a 33-assal együtt, mellette, ellene elfogadtuk. 33-as, nem, erről nem szavazunk. 302-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Agri 37 mellettem, ellenem, tartózkodás elfogadtuk. 303 mellette, ellenem, tartózkodás elfogadtuk. 304 mellette, ellenem, elfogadtuk. 305 mellette, ellenem, tartózkodás elfogadtuk. Egyeztetés az elnöki asztalon. Okay, we can move to Agri 39, because other... Agri 39, erről kell szavaznunk. Agri 39. Mellette, ellene, tartózkodás. Hát ellenőrizzük le szerintem. Megnyitom a szavazást. Vote is closed. It's rejected. Lezárom, elutasítva. 34-es kompromisszum. Itt tömbben, ugye többen szavazunk együtt. 49, 50, 50 és a többi mellette ellenem. Tartózkodás. Elfogadtuk. 36-os kompromisszum. Itt is többen szavazunk az 51-essel és az INTA 2-essel mellettem, ellene, tartózkodás. Elfogadtuk. 49-es módosító mellettem, ellenem, tartózkodás, elfogadtuk. 50-es módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 317-es, ez az 50-essel azonos mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 35-ös kompromisszum mellettem, ellenem, tartózkodás, Elfogadtuk, elfogadtuk. Három huszonegyes, ez egy kiegészítés mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 3.22-est visszavonták, 3.23-as mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 3.24 agri, 3.23 azonos mellette, ellenem tartózkodás elfogadtuk. 325 mellette ellene tartózkodás Adult, elfogadtuk 320, 326, 321 csak mellette ellene. elfogadtuk. Agré 42 mellette ellene elfogadtuk. Okay.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 Then we move to Agri 40, uh, 45. Agri 45. Nem. A 332, 333-asról szavazunk előbb, mellettem, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Akkor most tovább megyünk. Agri 45 mellettem, ellene, tartózkodás. Azt hiszem, hogy túl, de hát ellenőrizzük le. Agri 45-ről szavazunk. The vote is closed. It's adopted with one vote. Um, then uh, amendment 334 in favor. 334 mellette, ellene elutasítva. 37-es kompromisszum mellette ellene elfogadtuk. Negyvenötös. 45 mellette ellene elfogadtunk. 38-as kompromisszum mellette ellene elfogadtuk. Agri 48 mellette, ellenem, elfogadtuk. NV 47-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 344, 345, nem az fogyottá vált. Akkor most hova is megyünk, na nézzük csak. NV 52 mellette, ellenem, tartózkodás, elfogadtuk. 351-52 azonosak mellettük, ellenük tartózkodott-e valaki velük kapcsolatban. Hát ezt ellenőrizzük le, nem láttam elég jól. 351-352-esről szavazunk egy füst alatt. Yeah, it's adopted. Elfogadtuk. 53-as, MV53 mellette ellene. Elfogadtuk. Agri 51 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Agri 54 mellette, ellenem. Bocsánat, mondja az elnök, MB 54 mellette, ellenem. Tartózkodás elfogadtuk. 353-as és az Agri 54 okafogyottá vált. 355 mellette, ellenem tartózkodás. Azt hiszem, hogy ezt ellenőrizzük le. 3.55-öt. It's adopted. Elfogadtuk a 355-et. Akkor a 357-es és az 53-as ugyanaz menete ellene tartózkodás. Azt hiszem, hogy elfogadtuk. Akkor ugyanez ugye ez egyben volt, 358 az a 357-tel azonos, illetve az 57 agrival, mert ellene tartózkodás elfogadtuk. 359 mellette ellene tartózkodás elfogadtó. 360-361-es azonos mellette ellene tartózkodás elfogadtuk akkor most az Agri nem, azok a fogyott válik, akkor az NV56-os mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, akkor ez is okafogyottá válik, a következő, akkor most jön az Agri 56-os. Agri 56-os mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 366 és 367-es azonos mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Envi 60 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Envi 61-esről kell szavaznunk, erről nem kell, Agri 58 mellette ellene tartózkodás azt hiszem, hogy ezt meg kellene néznünk. Akkor az Agri 58-asat megnézzük. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 368-as és az Agri 59-es ugyanaz mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk. 60 mellette. Ellene tartózkodás elutasítva. 369, meg, szeretnének megné, megnézni az Agri 60-as? Jó, megnézzük elektronikusan, Agri 60-as. Elutasítottuk. Akkor most következik a 369-es módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. 370 és az Agri 61-es azonos mellette, ellene, tartózkodás. Azt hiszem, hogy ezt is meg kellene néznünk. Akkor a 370-es módosított és az Agri 61-et megnézzük elektronikusan. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. A 42-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Nem, azt nem kell. Akkor a 39-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 54-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 55-ös kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. A 43-as kompromisszum következik most vajon? Úgy tűnik, hogy a 379-es módosítóról szavaznunk kell jelenlegi benyomásaink alapján. Akkor az első részről kell szavaznunk, a 379-es első részéről. Mindenki megtalálta? Mellette? Ellene? Tartózkodás? Azt hiszem, hogy elfogadtuk, de ezt megnézzük elektronikusan. Tehát a 379-es módosító első része. Megnyitom. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Akkor a 43-as kompromisszum következik mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Akkor most az 57-es módosító, a 11, a 4 és a 12-es egyforma, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Most a 454-es módosító következik, ami az NV 69 szel azonos mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Akkor most 455-ös módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Envi 73 és az Agri 91-es egyforma mellette ellenet tartózkodás elfogadtuk. Agri 40, 92 mellette ellene tartózkodás. Azt hiszem, hogy ezt elutasítottuk, de nézzük meg az Agri 92-es elektronikusan. Lezárom a szavazást, elfogadtuk. 456-os és 457-es módosító azonos mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Agri 95-ös mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Envi 79-es blokkszavazás az 1 1 tel mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. akkor a 459-es okafogyottá válik, akkor az 53-as kompromisszum következik mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 64-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Akkor most blokk szavazás következik az Agri 99-en mindenki el tudja olvasni a listáján, hogy mivel van ez közösen mellette ellene tartózkodás. Azt hiszem, hogy ezt meg kellene nézni. Akkor az Agri 99-eset fogjuk megnézni. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Akkor most rátérünk a ne, 462-ese mellette ellene tartózkodás Kérem, még egyszer emeljék fel a kezüket, tehát a 462-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. A 463-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Akkor most következik a 465-ös mellette ellene tartózkodás nem világos. Akkor a 465-öset megnézzük elektronikusan. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Agri 111-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 466-os mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Akkor ez okafogyott az is. Agri 112 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Agri 113 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. NV 89, illetve igen, 89-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Ezt megnézzük? Jó, akkor az NV 89-eset fogjuk meg egyszer elektronikusan. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Agri 114 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Akkor 469 és az NV 98 azonos mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. Az M470 és a 99 mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. Agri 118 és a 119-120 együtt mellette ellene tartózkodás elutasítva. Jó, ezt megnézzük. Tehát a 118-as agrit. Lezárjuk a szavazást. Igen, elutasítva. Aztán inta 4 mellette ellene tartózkodás. Tartózkodás. Azt hiszem, hogy elfogadtuk, de még egyszer, mert nem mindenki emelte fel a kezét, megnézzük tehát az INTA 4-et, lezárom a szavazást, ezt elfogadtuk. Akkor a 471-es módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva, nem, a kompromisszum oka fogyott, 472 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Agri 121 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 473 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Aha, az 56-os kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Az 57-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 482-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. A 129-es agri mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 483-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 484-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Agri 135-ös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Agri 136-os mellette. Agri 136-os mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk szerintem, de ezt megnézzük. Agri 136. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 480 5-ös és a 137-es blokk szavazás mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, akkor ez oka fogyott. 486-os és az NV 103-as. Akkor nem. Akkor az Agri 138 következik. Agri 138 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. NV 104-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Akkor rátérünk. Az NV 106-os elnézést, mondja az elnök, azt mondja 105-ös blokkos szavazás mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. NV 106-os mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, NV 107-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, Agri 143-as blokk mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, akkor Agri 148-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Meg akarják ezt nézni? Nem? Jó. Szerintem világosan elfogadtuk ezt. Akkor Agri 149-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. NV 109 blokk mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Agri 150 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Agri 151 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Agri 156 blokk mellette a szocialisták mit csinálnak? Mellette, ellene, tartózkodás. Ezt meg kell néznünk. Az Agri 156-osat meg kell nézni. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Egy szavazattal. Akkor 482 és 490-es módosító mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 491-es és az NV 112-es okafogyottá válik, igen, akkor 492, 493, 494 azonosak mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 495-ös és a 159-es agri mellette ellene tartózkodás. Azt hiszem, de nem teljesen világos ez, úgyhogy megnézzük a 495-ös módosított és az Agri 159-et elektronikusan. Én lezárom a szavazást. Mellette eh, tartózkodás elfogadtuk, akkor 59-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 113-as elmi mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Akkor ez fogyott 198-as mellette 498-as, bocsánat, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. A 48-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. A 165-ös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. NB 117 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. A 45-ös kompromisszum mellette ellene tartózkodás, ezt megnézzük. A 45-ös kompromisszumot megnézzük elektronikusan, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 48-as kompromisszum mellette tartozkodás elfogadtuk. Az 511-es és 512-es módosító azonos mellette ellene tartózkodás elutasítva. Agri 166-os mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Az 513-as módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva, NV 120-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, NV 121 mellette ellene tartózkodás elutasítva, Agri 167-es és az NV 122-es azonos mellette ellene tartózkodás. Ezt megnézzük. Tehát az Agri 167-es és az Envi 122-eset fogjuk megnézni, lezárom a szavazást, elutasítottuk. Agri 168-as mellettem, ellenem, elfogadtuk. Akkor 74-es mellettem, ellenem, tartózkodás, elfogadtuk. 516 mellettem, ellenem, tartózkodás elfogadtuk. 517 mellettem, ellenem, elfogadtuk. 518 mellettem, ellenem, elfogadtuk. 519-520 mellettük, ellenük, tartózkodott-e valaki, elfogadtuk 521 522 mellettem, ellenem tartózkodás elfogadtuk. Agri 170 mellette, ellenem tartózkodás elfogadtuk, 525, meg az Agri 171. Ráadásul tömbben szavazunk mellette, ellene. Elfogadtuk. 526 és Agri 172. Bocsánat, erről nem szavazunk, tehát 523, 5 stb. Mellettük, ellenük tartózkodatta valaki, elfogadtuk. Agri 173 mellette, ellenem, elfogadtuk. 5-29 mellettem, ellenem, tartózkodás. Azt hiszem, elutasítottuk, de ellenőrizzük le, kérem. It is rejected, indeed. So... Elutasítva. NB 123 mellettem, ellenem, tartózkodás elutasítva. nem ezekről nem szavazunk. 5.34 mellettem, ellenem, elfogadtuk. 5.35 mellettem, ellenem, tartózkodás, elutasítva. NV 124 mellette, ellenem, elfogadtuk. NV 125 mellette, ellenem, elfogadtuk. 539-540-es azonosak bocsánat, okafogyottá váltak, még ha azonosak voltak is, azonos okafogyottak. Ezért nem szavazunk róluk. Cserében szavazunk az 544-esről. Meg az 546-ról, mellettük ellenük tartózkodásra elfogadtuk őket. 547 mellette ellenem tartózkodás elfogadtuk. 5 48 és az Agri 178 mellette ellenem elfogadtuk. 549 és az Agri ide tartozó mellette ellenem elfogadtuk. 550 meg az Agri mellette ellenem elfogadtuk. Agri 181 mellette ellenem tartózkodás. Hát ellenőrizzük le. Tehát az Agri 181-ről ellenőrző szavazást tartunk. Lezárom a szavazást. Hát elfogadtuk elnézést, nem láttam jól. Agri 182 és az 551-es közösen, és az 552, ezek azonosak. Nem csak az 551, mellette ellenem. <clears throat> Elfogadtuk. 552 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 553 Agri 183 okafogyottá válik. 555 mellettem ellene tartózkodás elfogadtuk. 557-es és az Agri 184 mellettük ellenük tartózkodás elfogadtuk. 558 mellette ellenem elfogadtuk. 52-es kompromisszum kiszavaz rá, kiszavaz ellene, ki tartózkodott, elfogadtuk. 566 mellettem, ellenem, majd ellenőrizzük ezt le. Az 566-ról megnyitom az ellenőrző szavazást. We close the vote. It's rejected. Then 567, 568. I... A következő 55, 75, 71 mellette ellenem elfogadtuk. 569 mellette ellenem tartózkodás, azt hiszem, hogy elutasítottuk, az 569-ről szavazunk tehát. We close the vote. It's rejected. Do not vote. Then uh, 570. 570 és 571 meg az Agri 192, ez a három azonos, mellettük, ellenük, tartózkodott-e valaki, elfogadtuk. Tovább is megyünk. Envi 128 mellette, ellen, tartózkodás, elfogadtuk. Agri 193 mellette, ellenem, elfogadtuk. Tömbben szavazunk. 574, 573, 575, szóval 73, 74, 75 mellettük, ellenük tartózkodás elfogadtuk. 582 és a többiek mellettem, ellenem, tartózkodás elfogadtuk. 586 mellette, ellenem, tartózkodás elfogadtuk. 588 mellette ellenem tartózkodás elfogadtuk. Csek, rendben van, az 588-asról megnyitom az ellenőrző szavazást. Lezárom a szavazást, elutasítva. Igazuk volt, hogy azt kérték, hogy ellenőrizzük le. Agri 195 mellettem, ellenem, tartózkodás, elfogadtuk. Ogri 198 mellettem, ellenem, tartózkodás, elfogadtuk. Elnézés, kérek, az 56-os oldalra szeretnék visszatérni, a 126-os enviről nem szavaztunk, és az 529-es módosítómat el utasítottuk, vagyis a 126-os envi nem okafogyott. Vagyis az 529-eset elutasítottuk, az 529 módosított, és ezért a 126-osról szavazni kell, de nem szavaztunk róla, tehát az nem okafogyott az envi. Envi 126-os. It's that one, Emma. 126, 126, oui. Yes, this one forward, uh, FL, because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 a, a, tanácsadónk hívta fel erre a figyelmemet, mert én is itt akcióban voltam, és én magam sem vettem ezt észre. Igen, valóban az Envi 126-osról szavazni kell. Mellettem, ellenem, tartózkodás elutasítva. Hát sajnálom, Mark. So, it was rejected. We need to check something else. De még valamit le kell ellenőriznünk. We need to check um, apparently amendment 174. A 174-es módosítóról még szavaznunk kell. 174. Előbb keressük meg a szavazólistánkon, 174-es. Page 55 in the socialist list? No, it's not 174, it's 74. 74-es. Tehát nem 174, igazít az elnök, hanem 74-es, 7-4 egymás után. Én meg is találtam. <laughs> Also on page 54. 54. oldalon van. Ez az 5-14-essel volt azonos. Everybody found it? Yes? Okay. So in favor? Mindenki megtalálta akkor mellette, ellene. Na, várok még a szocialistákra. Tehát a 74-esről szavazunk. We have to wait. Egy picit várunk, a titkárság dolgozik. Page one.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 Agri 30 and Deputy 20 were adopted. That so is the correction. Fair. So, so it's fair. Yeah. Yeah. Okay, so um, normally uh, we adopt... Elnök, általában véve a az 514-eset elfogadtuk, de okafogyattá váltak, mert a 181-eset és az NV20-ast elfogadtuk. Tehát igazából semmit nem kell tennünk, csak ezt bejelentettem. Madam, can And now we, we move the, to... Can we check the uh, Agri 166? Az Agri 160-assal mi történik, elnök asszony? Tehát Agri 160. Ellenőrizhetjük? 166, nem azt mondta? Agri 166? Madame, excusez-moi, mais il y a une confusion entre... De itt zűrzavar van az NV 74-es, és a, a 74-es módosító, tehát az NV74-es, ami a 68-as oldalon van, ez csak bejelentés volt, mondja az elnök. Akkor most hol tartunk? Kárpás asszony szeretne leellenőrizni az Agri 160, az Agri 166-osat. elfogadtuk azért, mert az 511-es és az 512-est elutasítottuk rendben. Van így most már világos? Igen, minden rendben van. Semmi probléma. Akkor folytassuk tovább. Kompromiss. Nos, kettes kompromisszum. Már majdnem a végén járunk. Kettes kompromisszum, preambulum bekezdések. Mellette ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Agri 3-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 96-os mellett, ellen, tartózkodás, elutasítottuk. 97-es mellett, ellen, tartózkodás, elutasítottuk. Nem, elfogadtuk, elfogadtuk, elfogadtuk már. Ja, bocs. Elnézést. Kettes módosító mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, hármas mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, elektronikus, hármas módosító. Close the vote. Adopted. Then elfogadtuk, akkor MV4 mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. Agri 4 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Hármas kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Négyes módosító mellett, e 104-es mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. Négyes kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Agri 6-os mellett ellen tartózkodás elutasítottuk, hetes módosító mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, hatos kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, nyolc agri 8 mellett ellen tartózkodás El, elutasítottuk, hetes kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 122-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 8-as kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 9-es kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 10-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, Agri 16 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, Agri 17 mellett ellen tartózkodás elut- elfogadtuk, a Agri 18 mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. 11-es kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 1-4-1 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 13-as kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 147 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 105.1, 102 mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. 153 mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. MV13 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 17 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, és a végső szavazás. Megnyitom. Lezárom. és elfogadtuk nagy többséggel. Gratulálunk a jelentéstevőnek. És ön szól hozzá. Köszönöm szépen. Az óriási munkát. Elsőként szeretném megköszönni a véleményt adó raportőröknek. Jan itt is van az Agri részéről, de elisabeth tagarininek jaroszlav wasa is és minden shadow raportőrnek és minden tanácsadónak azt az iszonyatos munkát amit eh, végeztek. külön köszönetet szeretnék mondani ilse asenovának aki az epp nek a tanácsadója de minden politikai csoport tanácsadója is nagyon sokat dolgozott és hát eh, utoljára de nem utolsó sorban a titkárságnak eh, martinez Bariszásznak szeretném megköszönni. Tényleg ez egy olyan jelentés, hosszan sorolhatnám még, hogy kinek szeretném megköszönni, de ez egy olyan jelentés, ami mögött iszonyatosan sok munka volt, messziről indultunk közelre érkeztünk nagy többséggel sikerült ezt a jelentést megszavazni nagyon aktv kollégák voltak nagyon sok módostóval most az észt elnökségé a lehetőség hogy a leghamarabb lezárja ezt a trilógust csak drukkolni tudunk hogy ez gy, történjen meg. úgy gondolom hogy tényleg ez a ma megszavazott jelentés az adminisztratv terheknek a nagymértékű csökkenésével jár a belső piacot belső piaci bizottságként tudtuk erősteni e, ezzel a jelentéssel különösen azon gyártók számára akik több tagállamban szeretnének termésnövelő termékeket értékesteni de nem zártuk be azt a kaput ha valaki csak saját piacra szeretne értékesteni itt lehetőség van a kölcsönös elismerés alkalmazásával akár még határon túl is értékesteni értékesíteni és van egy felülvizsgálati záradék benne ami lehetőséget ad arra hogy a bizottság értékelje eh, azt az eredményt amit sikerült ezzel a jelentéssel eh, eh, felmutatni a belső piac működéséről a részleges harmonizációról az általunk meghatározott szintekről és hát azt reméljük hogy ez a csomag mint a körforgásos gazdaságnak egyik fő csomagja lehetőséget biztost arra hogy újabb innovatv termékek jelenjenek meg ezen a piacon és egyenlő elbrálást kapjanak. jó érzés volt önökkel dolgozni ezzel el is búcsúzom hiszen ez az utolsó ülésem és nagyon jó munkát kvánok mindenkinek. Thank you very much. So, uh... Nagyon szépen köszönjük. Sok szerencsét kívánok a jövőben, és köszönjük minden munkáját. Meg kell, hogy mondjam, hogy 30 mellette, hárman szavaztak ellen, és csak négyen tartózkodtak, úgyhogy ezt eltettem volna. Mark Tarabella is hozzá szeretett volna szólni még. Nagyon röviden, elnök asszony, mivel azt gondolom, hogy az árnyék előadók is velem együtt szeretnének gratulálni ezekben a nagyon-nagyon kemény technikai jellegű tárgyalásokban eh, Petkel Ildikónak. Valóban nem volt könnyű ez a feladat, és a, az előadó a titkárság, eh, a tanácsadók és az asszisztensek munkáját is dicséri ez, de ma ugye ön utoljára van itt, és eh, többször már nem látjuk önt, azt gondolom, hogy egy konstruktív helyettese utódja jön, de szeretném elmondani, hogy mi is kont, konstruktívak leszünk, és köszönjük szépen még egyszer, és minden jót, sok sikert kívánunk az új feladatkörében. Thank you very much again and again good. Elnök, köszönöm szépen, és megint csak nagyon sok sikert a karrierje folytatásához. Ez azt is jelenti, hogy az utolsó szavazás jön ma. Ez az Európai Unió 2018-as pénzügyi évének költségvetése, a jelentős tevő Dan Dalton. Dan, szeretnél hozzászólni? Hozzászólsz? gyorsan. Csak köszönetet szeretnék mondani a kollégáknak, hogy a bizottság értékelését követően néhányan visszavonták a módosítójukat. Köszönöm. Elnök, én is köszönöm. Akkor először magáról a véleményről szavazunk. Egyes módosító mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Kettes módosító mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Hármas mellett ellentartózkodás elfogadtuk, négyes mellett ellentartózkodás elfogadtuk, ötös mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, hatos mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, hetes mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, nyolcas mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, kilences mellett ellen nem, okafogyott, fogyott, es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, tizenegy mellett ellen tartózkodás, elfogadtuk. Most pedig a véleményről, egészéről megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk 30-an mellene, 4 ellene, nem volt tartózkodás. Most pedig a költségvetési sorok ról Imkó Bacs 1, nem, nem volt megjegyzés, úgyhogy mellette, ellene, tartózkodás. Elfogadtuk. Ez azt jelenti, hogy Imco budget 6-os, először a megjegyzések mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, aztán aztán a számokról mellette, elnézést, elnézést, elnök asszony. A budget two megjegyzésekkel mi a helyzet? Arról kellene szavaznunk? Rendben, köszönöm, hogy emlékeztetett. Igaza van. IMCO Budget 2-es megjegyzések. Mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Imkó Bajit csak a megjegyzések mellette, ellene, tartózkodás. Elfogadtuk. Négyes mellett, ellene, tartózkodás. Elfogadtuk. Ötös mellett, ellen, tartózkodás. Elfogadtuk. Hatosnak a számadatai mellette, ellene, tartózkodás. Elfogadtuk. Hetes. A megjegyzések mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. A számadatok mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Imkóba egy visszavonták, Im, Imkóba 8-ast, aztán 9-es megjegyzések mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, a 9-es a számadatai mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Mark uh, túl gyors. Nos, Imkó Bács tízes megjegyzések mellett ellen tartózkodás elfogadtok, számadatok mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 11-es megjegyzések mellett tartózkodás elfogadtuk, számok mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 12-es visszavonták, hát ez azt jelenti, hogy itt a vége. Elfogadtuk, úgyhogy gratulárok a raportőrnek. Dan Dalton. Uh, you want to say... Dan, szeretném még valamit mondani? Csak gyorsan. Nagyon szépen köszönöm a támogatást, nagyon jó javaslatokat uh, kaptunk, és semmi sem extravagáns, úgyhogy e, így haladunk továbbra, és köszönöm a kollégáknak, hogy velem együttműködtek. Elnök, köszönöm szépen, Dan. Köszönöm mindenkinek a türelmét összetett szavazólista volt, először vezettem egy szavazást. Vége az ülésünknek, a következő ülésünk szeptember 4-én lesz. Köszönetet szeretnék mondani mindenkinek az együttműködésért ebben a parlamenti évben. A tolmácsoknak is, a titkárságnak is, a képviselőtársaimnak is. És ami legfontosabb, mindenkinek nagyon kellemes nyári szünetet kívánok, hogy energiával feltöltötve érkezzenek vissza, élvezzék a nyarulásukat. Köszönöm. Thank you very much.